az Európai Unió reakciója az átfogó közös cselekvési tervvel. Ezt ugye átfogó közös cselekvési tervként, de iráni nukleáris megállapodásként is ismerjük. Arra az esetre, hogyha az Egyesült Államok szankciókat léptet életbe Iránnal szemben, nagyon fontos helyzetet idézhet elő, ezért szerettük volna ezt a kérdést megvitatni, és köszöntöm két vendégünket, a Carnegie Europe-tól Atebar urat, valamint Eli Geremájet, a külkapcsolatok Európai Tanácsától. 2018. január 14-én Trump elnök nyomást gyakorolt a kongresszusra, hogy kiigazítsák a közös cselekvési tervet még 2018. május 12 -e előtt, azzal fenyegetőzött, hogy újból szankciókat léptet életbe Iránnal szemben, hanem elégedett a tárgyalások kimenetelével. Az elmúlt hetek során az amerikai elnök aggasztó eh, jeleket adott azzal kapcsolatban, hogy milyen változtatásokat hajtott végre a kormányában, olyan személyek kinevezésével, akik veszélybe sorolhatják az iráni atomalkót. A parlament több alkalommal hangoztatta, hogy teljességgel támogatja ezt a nukleáris megállapodást, de ez nem azt jelenti, hogy nem, ne lennének nézeteltéréseink irányjal, vagy hogy az ország belpolitikai helyzetével egyetértenénk a, a rakétákkal kapcsolatos helyzetet és egyéb kérdéseket, de szerintünk ezeket a megállapodás keretén kívül kellene megvitatnunk, és a világ nem lenne egy biztonságosabb hely ezen megállapodás nélkül, hanem éppen ellenkezőleg. Az Egyesült Államok újból szankciókat léptett életbe, ez sújtaná az európai vállalkozásokat is, amelyek érdekeltségekkel rendelkeznek, de az irányi kőolaj exportot nem érinteni közvetlenül. Mi lenne ennek a konkrét hatása az iráni gazdaságra nézve, illetve mit tehetne az Európai Unió, hogy védje a befektetés érdekeltséggel rendelkező európai vállalatokat? A Rohani elnök hatalomra kerülése óta fokoztam, erősítettem a Kínával, Indiával, Pakisztánnal és Azerbajdzsánnal való kereskedelmi kapcsolatokat. Ez a folyamat már akkor elkezdődött, amikor az ország még a gazdasági szankciók hatás alatt állt. Tehát milyen gazdasági, geopolitikai következményei lennének a szankciók újbóli életbeléptetésének? Azt tapasztalhatjuk esetleg, hogy az ország közeledne Kínához vagy Oroszországhoz? és az iráni belpolitikára nézve milyen hatása lenne annak, hogyha az Egyesült Államok felmondja a megállapodást. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Rohani eleget tenne a solymok nyomás gyakorlásának, és nem alkalmazná az atomsorokba egyezmény jegyzőkönyvét, és így csökkenteni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel való együttműködést. Ebben az összefüggésben formálisan tiszteletben tartaná továbbra is az atomalkult, a külügyminiszter pedig egyébként azt nyilatkozta, hogy Irán komolyan reagálna és arányos választ adna arra, ha az Egyesült Államok bevezetné ismét a szankciókat. Egyes szakértők véleménye szerint Irán úgy is dönthetne, hogy szelektív módon nem hajtaná végre ezt, hogy ezáltal a 3 plusz 3-as tárgyalásokat folytassa. Önök ezt elképzelhetőnek tartják? mi lehetne az esetleges iráni reakció, illetve az atomsorompó egyezmény kontextusára ez hogyan hatna. Hálás lennék, ha ezen válaszokra és más egyéb releváns válaszokra választ adnának, hogy jobban megértsük azt, hogy hogyan tudnánk erre az esetleges kontextusra reagálni. Először is Adebacher úrnak adná meg a szót körülbelül 10-15 perc erejéig. Köszönöm szépen, Elnök úr, angolul fogok beszélni. Köszönöm szépen a meghívást. A titkárságnak is köszönöm, hogy megszervezték ezt a találkozót, és kollégámnak is köszönöm a prezentáció lehetőségét. Nagyon időszerű ez a mai eszmecsere. Valószínűleg ezt minden egyes iráni vitáról elmondhattuk volna egyébként az elmúlt öt év során, ugyanis továbbra is arányos és megfelelő az, hogy megvitassuk az Európai Unió Iránnal kapcsolatos álláspontját. Ugyanakkor, amikor erről a témáról beszélünk, azt kell mondjam, hogy ez egy kicsit megkésve érkezik. Itt ugyanis pusztán egy amerikai belpolitikai ügyről van szó. Az amerikai elnök ugyanis nem hajlandó tanúsítani azt, hogy az egy, hogy Irán megfelele a megállapodásban foglaltaknak. Az elnök úr is elmondta, hogy jelen pillanatban Trump elnök ismét bevezetheti a szankciókat Iránnal szemben, de azért is időszerű ez a vita, mert a közelmúltban Teheránban jártam, és ott egyeztettem illetékesekkel. Azt kell mondjam, hogy nagyon nehezünkre esett kiállni az európai álláspont mellett, tehát jónak tartom, hogy egy kicsit jobban belássuk magunkat abba, hogy milyen lehetne az európai álláspont elé, és jó magam, úgy döntöttünk, hogy együtt prezentáljuk ezt a témát. Én felvázolnám a szélesebb kontextust európai szemszögből, ő pedig aztán majd belemegy a részletekbe és a konkrétumokba, vagy az Európai Unió mit tehetne. Szerintem itt nem pusztán arról van szó, hogy ezt a nukleáris megállapodást megmentsük, megőrizzük, ha megnézzük, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozott bennünket, és előidézte ezt a jelenlegi helyzetet, vissza kell térnünk 2003-ig, amikor is kezdetüket vették ezen tárgyalások. Meg szeretném nézni, hogy az Európai Uniónak mi volt az érdeke azóta. Azt hiszem, hogy itt három dologról kellene beszélnünk. Először is az Európai Unió mindenek felett álló érdeke az volt, hogy megelőzze az iráni atombomba létrejöttét. Ez legalább olyan sürgős ma, mint akkor. Megelőznünk egy háborút, és ha megnézzük azt, hogy milyen, miket posztol Trump elnök a Twitteren, akkor ez ma sürgősebb, mint valaha. És az Európai Uniónak fel kell lépnie, bizonyítania kell azt, hogy releváns szereplő a világ porondon, ez 2003-ban is így volt, és ma is így van. Ami az első pontot illeti tehát, mi az Európai Unió mindenek felett álló érdeke megelőzni az iráni atombomba kidolgozását, ezért jött létre az iráni nukleáris megállapodás, ami rendkívül fontos, de ezt nem csak megőriznünk kell, hanem szigorú értelemben véve végre is kell hajtani. Az Európai Unióban a vita fókusza a közös átfogó cselekvési terv végrehajtására összpontosít, illetve arra, hogy az Atomenergia Ügynökség szerint Irán megfelele a megállapodásban foglaltaknak, de az Uniónak nem szabad szemet hunnia a fölött, hogy mi történik az országban. Nem szabad megőriznünk ezt a pusztán munkadokumentumot, amely működik, de állandó felügyeletet igényel meg kell néznünk azt, hogy hogyan kerül sor a végrehajtására, az ellenőrzéseket életbe kell léptetni, amennyiben ezek szükségesek. A cselekvési terv végrehajtását illetően ott vannak az úgynevezett sunset záradékok. Mindannyian tudjuk, hogy egy konkrét időre, időszakra szól ez a megállapodás, máskülönben nem ment volna bele Irán egy ilyen, önkéntesen egy ilyen megállapodás megkötésébe. Ami a Sunset záradékot illeti, ha a megállapodás 10-15 évig hatályban van, figyelembe kell vennünk, hogy Irán akkor már más lesz, mint jelenleg. Éppen ezért ez a záradék azt is jelenti, hogy Irán akkor végrehajthat már egy ipari jellegű atomprogramot. Amennyiben a cselekvési terv végrehajtására sor kerül, Irán ratifikálja a kezdeti, zár, a kezdeti jegyzőkönyvet, és teljes jogú tagja lesz ezen biztosítékok alapján a megállapodásnak. Ugyanakkor a vita arra is kiterjedt, hogy mit jelent, ha hatályukat veszték egy adott ponton a cselekvési terv kitételei. A párbeszéd során nem csak Iránra kellene összpontosítani, hanem a regionális kontextusra, illetve az atomsorompó egyezmény kontextusára. Vannak közös, közösen elfogadott szabványok, amelyek a további jegyzőkönyv ratifikációját is előmozdíthatják a térségben, és amikor térségről beszélek, a Perzsa öböl térségére gondolok. Meg kellene találnunk a módját annak, hogy a regionális hatalmak is elkötelezzék magukat ezen rendszer mellett, úgy, ahogyan arra korábban nem volt példa. Ahogyan elmondtam, az elsődleges prioritásunk az atombomba megelőzése, de ez nem csak Iránra vonatkozik, hanem Szaudarábiára is, hiszen Szaudarábia is kilátásba helyezte, hogy atomfegyverekre tesz szert, amennyiben Irán is így tesz. Iránra persze vonatkozik a nukleáris megállapodás, és Irán elkötelezte magát amellett, hogy atomfegyvereket nem hoz létre. Szaudarábia pedig egy civil jellegű atomprogram kidolgozásán fáradozik, és ebben az értelemben a regionális párbeszéd fontos azért, hogy megelőzzünk bármilyen fajta atomfegyvert a Perzsa-öböl térségében. Ide a polgári jellegű atomenergia felhasználása is tartozik. Fontos hangsúlyozzuk, hangsúlyoznunk, hogy ha Szaudarabia kidolgoz egy atomenergia programot, ez összhangban kell legyen az MTP-vel, illetve a különböző biztosítékokkal, és az Európai Uniónak az USA-val is együtt kellene működnie annak érdekében, hogy megnézzük az amerikai vállalatok hogyan járulnának hozzá egy ilyen atomenergia program kidolgozásához Szaudarábiában. Az Egyesült Államok kezdetben az iráni atomenergia programot támogatta, illetve ez a kapacitás mindenképpen fontos ahhoz, hogy megértsük a jelenlegi helyzetet a szaudarábiai programmal kapcsolatban. És az utolsó gondolat a regionális párcéd vonatkozásában volt egy javaslat, amelyet az iráni külügyminiszter fogalmazott meg a Müncheni Biztonsági Konferencián az év kezdetén, visszatérve az 598-as biztonsági tanácsi határozatra, amely, a, amely ilyen párbeszéd létrehozásáról rendelkezett. Az Európai Uniónak talán érdemes volna ezt szemügyre vennie. A második gondolatom a háború elkerülésével kapcsolatban ma fontosabb talán, mint, mint az 2003-ban volt. Ha visszatérünk azonban 2003-ig, azt is ki kell emelnünk, hogy meg kell vizsgálnunk, miért ilyen konfliktusos ez a térség jelenleg, hiszen itt tulajdonképpen az iraki megszállás utóhatásával van dolgunk. Ez volt az, ami elsősorban indokolta az iráni atomprogram kidolgozásával való foglalkozásunkat, de vissza kell térnünk arra a konkrét helyzetre, ami, amely akkor alakult ki a térségben. Elkerülni a háborút most azt is jelenti, hogy kordában kell tartanunk Szíriában, Jemenben a katonai cselekvéseket, illetve a közelmúltbeli konfliktusokat Irán és Szíria vonatkozásában. Ebben az értelemben megfelelő lenne az Európai Unió szempontjából, hogy az iráni rakétaprogramot elővegye. A regionális párbeszéd az, amit ösztönöznie kellene az európai félnek, annak érdekében, hogy leültesse egy asztalhoz a regionális országokat, hogy megvitassák a regionális biztonsággal kapcsolatos kérdéseket, ahogyan azt a 22-31 es BT határozat is kimondja de megint csak itt nem csak Iránról kell beszélnünk, hanem ott van Szaudarábia is, a jemeni konfliktusban betöltött szerepe miatt releváns. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament megvitatott különböző állásfoglalásokat, amelyek tárgya a fegyverek eladásának megtiltása volt Szaudarábia felé. Ez a vita továbbra is folyik, és az Európai Unión múlik, hogy hogyan tudná leültetni az asztalhoz a regionális szereplőket, annak érdekében, hogy elérje, hogy tartózkodjanak a fegyver használatától, illetve egy háború kivontakozását elkerülhessük. Ami pedig az Európai Unió aktív szerepvállását illeti, a hitelesség miatt ez fontos lenne. Éppen ezért ki kell állnunk a közös átfogó cselekvési terv mellett, és annak rendelkezéseit fenn kell tartani. Ez azt jelenti, hogy bármi is történjék május 12-én, az Európa Uniónak végig kell mennie a megállapodásban foglalt folyamatokon. A közös bizottság elé, illetve a vitarendezési mechanizmus elé kell vinni a konfliktusos kérdéseket, és a a megállapodásban leírt folyamatokat kell követni, amennyiben a megállapodásban foglaltak megsértésére kerül sor. A következetes fellépés és a hitelesség azt is megköveteli, hogy konstruktív, de ugyanakkor kritikus módon együtt kell működni a felekkel. Említettem különböző pontokat Irán vonatkozásában. A következetesség a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vizsgálódásaival kapcsolatban, a regionális párbeszéd előmozdításával kapcsolatban. Ez az, amit ki kell emelnünk, ez, a, ez ki kell terjedjen különböző aspektusokra. Említettük a kereskedelmi kapcsolatokban megfigyelhető deficitet az Európai Unió és Irán között. Ez egy olyan kérdés, amelynek kapcsán Irán úgy érzi, hogy az EU többet tehetne a jelenlegi körülmények között, ugyanakkor többet is kellene tennie, amennyiben az Egyesült Államok az iráni atomalkuban foglaltaknak eleget tesz. Az Egyesült Államokkal való konstruktív együttműködés is szükséges, az európaiak számára fontos együttműködni az USA-val május 12-éig, hogy megtalálják a közös nevezőt. Az USA természetesen több, mint pusztán az elnöke, és ebben az értelemben az európai vezetők erőfeszítései, beleértve az európai politikusok erőfeszítései nagyon fontosak lehetnek. Emlékeztetnék a az Európai Parlament jelentéséből a jövőbeli iráni stratégiával kapcsolatban az ott megfogalmazott célokra, és talán Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May és, és a főképviselő um, együttműködésével fontos ezen a szinten is uh, szerepet vállalni és meg kellene próbálni egy határozott európai álláspontot követ, közvetíteni. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unió kitart azon, kiáll azon érdekek mellett, amelyeket felvázoltam, nem szabad belemenni az eszkalációba, ugyanakkor nem szabad, hogy lemondjon azon elvekről, amelyeket kidolgozott. Egy ilyen határozott válasz megadása érdekében fel kell tárni az Európai Uniónak, a tagállamoknak már most azt, hogy milyen messzire hajlandóak elmenni a május 12-ai határidő után. Ami pedig a hitelességet és a konzisztenciát illeti, az ensz is együtt kell működni az Európai Uniónak. A cselekvési terv egy ENSZ által támogatott dokumentum Ira, Kína és Oroszország a különböző problémák ellenére részesei ezen megállapodásnak, és ha a biztonsági tanács nem képes döntést hozni a megállapodással kapcsolatos kérdésekben, az Európai Uniónak az ENSZ közgyűlésével is együtt kellene működnie, hiszen ez egy olyan testület, amely a globális nemzetközösséget képviselheti. Végezetül mindaz, amit elmondtam, nem garantálja természetesen a sikert, de a fellépés, illetve az, hogy az Európai Uniót elismerjék egy következetes és hiteles szereplőnek, nem csak azon múlik, hogy sikeresek-e a fellépések, hanem azon is, hogy egy következetes politikát folytat-e az Európai Unió a megfelelő eszközök felhasználásával, ahogyan azt meg fogjuk majd még vitatni, és fontos az is, hogy a többi szereplők elismerjék azt, hogy az Európai Unió valóban egy koherens, konzisztens módon lép fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Gerem Májer asszonynak adom meg a szót. Good morning, many thanks. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen a meghallgatás szervezőinek a munkát, és köszönöm a jelenlévőknek, hogy időt szánnak erre a rendezvényre. Arra kértek, hogy beszéljek arról, hogy az európaiak hogyan tudják operatív módon érvényre juttatni a nukleáris megállapodással kapcsolatos intézkedéseket. Egy hónap hónapon belül várható az amerikai elnök döntése, és ez a terület egy olyan terület, ahol az amerikai elnöknek teljes teljhatalma van, annak e- ellenére, hogy vannak tanácsadói, akik esetleg azt tanácsolhatják neki, hogy tartson ki a megállapodás mellett. Erre, erről fogok tehát elsősorban beszélni, de persze szívesen válaszolok esetleg más témával kapcsolatos kérdésekre és Úgy gondolom, hogy az amerikai adminisztráció, az amerikai kormányzat az Egyesült Királyságra, Németországra és Franciaországra növelni fogja a nyomást, hogy vagy fogadják el, hogy az Amerikai Egyesült Államok egyoldalúan megsértik a, a megállapodást, vagy pedig, ami talán még rosszabb, bűrészessé teszi az említett három országot ebben a fellépésben. Láthatjuk, hogy nagyon nyomás gyakorlás John Bolton és Mike Pompeo kinevezés is megtörtént időközben, ez azt hiszem azt vetíti előre, hogy az elkövetkezendő egy hónapban még keményebb álláspontot képvisel az USA. Ez pedig azt követeli meg, hogy az úgynevezett E3, tehát az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország egységesen lépjen fel. Pompeo és Bolton fogják vezetni elsősorban a tárgyalásokat, így ez megnehezíti a dolgukat. Ahogyan az imént elhangzott, az elkövetkezendő hetekben különböző magasrangú látogatásokkal kell számítani. Macron elnök, Merkel kancellárasszony is ellátogat Washingtonba. Az elkövetkezendő egy hónapban úgy gondolom az európai kormányoknak elsősorban négy területre kell összpontosítaniuk. Az első az, hogy egy határozott és egységes álláspontot kell fenntartani a 28 EU-s tagállamban, szemben az USA olyan intézkedéseivel, amelyek egyoldalúan megsértenék a megállapodást, vagy adott esetben esetleg kollektív módon is. Ezen túlmenően persze nyitottnak kell maradni az együttműködésre az USA-val, és meg kell próbálni eloszlatni az, aggájaik, az USA aggájait, azt illetően, hogy mi történik a megállapodással, amikor Irán vállal, az Irán vállalásaira vonatkozó határidők le, lejárnak, illetve az USA aggájai közé más egyéb vitásügyek is tartoznak Iránnal. A második fontos dolog, hogy az Európai Uniónak maximalizálnia kell a a alkalmas eszközeit az USA-val szemben. Tudjuk, hogy Trump nagyon taktikusan lép fel az amerikai kongresszussal kapcsolatosan is, és hogyha túl gyorsan engednek az európaiak, akkor nagyon gyorsan növelhetje követeléseit az USA. Jelen pillanatban is nagyon fontos viták zajlanak a további szankciókról Irán ellenében. Egy megállapodás csomagról tárgyalunk az USA-val, és úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni az időzítése, és harmadsorban európaiaknak csökkenteniük kell a bizonytalanságot az iráni megállapodással kapcsolatosan. Nem engedhető meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke túlszul ejtse úgymond a megállapodást, Éppen ezért nagyon fontos, hogy az európai döntéshozók folyamatosan egyeztessenek a kongresszussal és más fontos amerikai döntéshozókkal arról, hogy hogyan lehetne betartani, illetve fenntartani a megállapodást, például a határidők kiterjesztése adott esetben egy ilyen eszköz lehetne. valamint a döntéshozatali mechanizmusok megváltoztatása szintén egy fontos lépés lehetne. Obama elnök elnöklése alatt a folyamatok viszonylag gyorsan zajlottak, és nem voltak annyira politizáltak, mint a jelenlegi kormányzat alatt. Jó lenne, hogyha az európaiak ragaszkodnának a folyamatok felgyorsításához a megállapodás fenntarthatósága érdekében. A negyedik fontos lépés pedig egy B-terv kidolgozása, hogyha esetleg mégis felrúgnák a megállapodást. Szeretném most elmondani, hogy melyek a stratégiai prioritások Európa számára. Európa számára úgy gondolom, a legfontosabb, és az előttem szóló is hangsúlyozta ezt, hogy rábírjuk iránt, hogy betartsa a legfontosabb atomenergiával kapcsolatos vállalásait, azért, hogy a nukleáris, az iráni nukleáris programmal kapcsolatos felügyeletet ne akadályozzák az iráni hatóságok. Hogyan lehet tehát rábírni iránt arra, hogy tart, megtartsa vállalásait, még akkor is az USA, az USA kivonja magát a megállapodásból. Hogyha az USA valóban úgy döntene, hogy kilép a megállapodásból, akkor kérdés az, hogy az Európai Unió hogyan tudja rendezni ezt a vitát, anélkül, hogy különböző kereskedelmi és szabályozásbeli akadályok is keletkeznének az USA és EU között, és hogyan lehet politikai garanciákat szerezni arra, hogy rendezetten zajlik le ez a különvárás az iráni megállapodást illetően. Ami az iráni prioritásokat illeti nagyon nehéz előrejelezni, megjósolni azt, hogy Irán hogyan járna el adott esetben. A nemzetközi megfigyelők ez ideig azt látták, hogy Irán nagyon türelmes a Trump adminisztrációval, azonban az elmúlt hetekben a retorikában itt is egyfajta eltolódást láttunk, egyre keményebb álláspontot képvisel maga Irán is. Nemrégiben még olyan fenyegetések is elhangzottak, hogy a dusítási szintet 20%-ra növelik, a megállapodás értelmében viszont a dúsítási szint 4% alatt kell, hogy maradjon. biztosat nem tudunk mondani, de annak alapján, amit az el, elmúlt egy év során láthattunk az iráni tisztségviselők részéről, úgy gondolom, hogy nagyon körültekintően átgondolnák, felmérnénk azt, hogy hogyan lépjenek fel Európával szemben, és nyilvánvalóan az ország biztonságát tartanak elsősorban szem, erőt, szem előtt. Irán számára az lesz a legfontosabb, hogy a abban a játszmában, amelyben megtalálják, illetve bűnbakokat keresnek, iránynyertesként jöjjön ki a játszmából. Aztán egy további fontos szempont az, hogy felvegye, fel fogja venni Irán várhatóan a kapcsolatot a különböző szövetségeseivel, és nyilvánvalóan az iráni polgárok támogatásának megnyerése is egy fontos szempont. Láthatjuk, hogy nagyon feszült az iráni belpolitikai helyzet. A vezetőség gazdasági előnyöket kíván biztosítani a lakosság számára, és mindenképpen fontos számára az is, hogy az ország biztonságát szavatolja. Várhatóan, hogy az USA kilép a megállapodásból, lesz egyfajta átmeneti időszak, amelyben az Európai Unió és Irán közötti konzultációra lehetőség nyílik valamilyen formátumban. Ebben az esetben a legfontosabb kérdés az lesz, hogy az európaiak képesek -e egy olyan folyamatot vagy mechanizmust rendelkezésre bocsátani, amely megakadályozza, hogy az USA másodlagos szankciókat vezessen be az európai vállalatokkal és az európai tagállamokkal szemben. Még akkor is, hogyha a nukleáris megállapodásnak megfelelően felfüggesztendő szankciók felfüggesztése nem történik meg az USA részéről, akkor is valamilyen módon, stratégiai módon kellene eljárni az Európai Uniónak. Úgy gondolom, hogy az E3-aknak egy szélesebb koalíció kialakításán kellene azonnal dolgozniuk, azonnal neki kell látni ennek a munkának. Ez azt jelenti, hogy elsősorban az Európai Unión belüli többi tagállammal kell konzultálni és egyeztetni. A kül, az Európai Unió kül, külügyi szolgálatának a vezetésével. Emellett fontos a kapcsolatfelvétel nem csak Oroszországgal, hanem Indiával, Dél-Koreával és Japánnal is, amelyek legalább annyira aggódnak az atomfegyverek el, esetleges elterjedése miatt, hogyha a megállapodás végül elbukik, és nagyon aggódnak amiatt is, hogy az USA másodlagos szankciói esetleg őket is elérhetik. Úgyhogy ezen a téren érdemes lenne szövetségeseket keresni. Franciaország és főként az Egyesült Királyság is nagyon körültekintően, nagyon óvatosan kell, hogy eljárjon, és el kell gondolkodnia az ENSZ biztonsági tanácsának esetleges lépésein is. És azt is szem előtt kell tartani, hogy esetleg az ENSZ által bevezetendő szankciók nak hátulütője is lehet az Európai Unióra, az Európai Unió tagállamaira nézve. Továbbá növelni kell az erőfeszítéseket, mint az európai kormányok, mint a magánszféra részéről, hogy hogyan lehetne az USA másodlagos szankciói kapcsán kivételeket eszközölni, ezek a kivételek ideális esetben nagyon széles körűek, konkrét ágazatokra is vonatkozhatnak, amelyek fontosak Európa számára, ilyen a légiközlekedés, a pénzügyek, az autóipar, és így tovább. És ezeket a kivételeket küszöbértékeket is lehetne kötni. A múltbeni tapasztalataink az ilyen kivételekkel kapcsolatosan arra engednek következtetni, hogy ez egyfajta járható út lenne. Tudom, hogy Brüsszelben egy nagyon nagy vitákat kiváltó téma, de úgy gondolom, hogy érdemes lenne az elkövetkezendő hónapokban a Trump kormányzattal folytatandó tárgyalások szám során azt is feltüntetni, vagy megemlíteni, hogy Európának más opciói is vannak, Európának be kell bizonyítania, hogy B-terve is van. Az európai multinacionális cégekkel egyeztetve nagyon is tudom, hogy az USA és Európa közötti pénzügyi kapcsolatok nagyon nehéz, megnehezítik a dolgunkat egy ilyen esetben, de azt is hangsúlyozni szeretném, hogy ha az elkövetkezendő hónapokban csak felvetti a témát Európa, már az is segíthet a politikai nyomásgyakorlásban, annak érdekében, hogyha a megállapodás tényleg elbukik, akkor mégis megfelelő módon történjen a vitarendezés. A banki és pénzügyi akadályok lebontása is nagyon fontos. A nukleáris megállapodás végrehajtását illetőleg. Ez egy kétoldalú megállapodás, egyrészt Iránnak is végre kell hajtania a vállalásait, másrésztről a megállapodás függelékei is megkövetelnek bizonyos lépéseket, nevezetesen a gazdasági együttműködés területén. Iránnak nyilvánvalóan a banki ágazatában nagyon komoly reformokat kell végrehajtania, és együtt kell működnie a Financial Action Task Force-szal, illetve be kell tartani az általa létrehozott menetrendet. Nyilvánvalóan nagyon nehéz helyzetben van Irán, hiszen évtizedekig szankciók sújtották. Az Európai Beruházási Bank talán nyújthatna egy megfelelő keretet az európai vállalások, vállalkozások számára, amelyek alternatív banki szolgáltatásokat szeretnének igénybe venni az Iránhoz fűződő kapcsolataikban. És ahhoz hatodik szempont, hogy az ajtót, a kaput nyitva tartsuk az USA felé, ahhoz arra van szükség, hogy valamennyi érintettet bevonjuk, és mivel kifutok most lassan már az időből, röviden befejezném tényleg a hatodik ajánlással, vagyis azzal, hogy minden szövetséges irányában, USA, Szaúd-Arábia, Izrael irányába növelni kell a kommunikációt, és azt kell kommunikálni, hogy véleményünk nem csak Iránnal kapcsolatosan, hanem a globális biztonsági fenyegetés csökkentését célozza. De azok a térségek, amelyek közel vannak Európához, és háborús feszültségek lappanganak bennük, azokban az eszkaláció mindenképpen elkerülendő. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor elkezdjük a vitát. Először Litz képviselőnek szeretném megadni a szót, aki Fleckenstein képviselő nevében szól hozzá, ő az előadó. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm ezt a két nagyszerű előadást. Fleckenstein urat képviselem, aki van, nem tud itt lenni, de eh, zöld párti képviselőként engem kért arra, hogy eh, képviseljem. Mint az iráni jelentés egyik eh, előadója, üdvözlöm azt, hogy a JCPOA-ről most eszmecserét folytatunk. Fontos, hogy megvitassuk, mérlegeljük azokat a politikai opciókat, amelyekkel rendelkezünk. Az Iránnal kötött atomegyezmény a közel-keleti béke, de Európa és az egész világ szempontjából is nagyon fontos biztonságpolitikai pillér, és ha ez megbukik, akkor sok kezdődő pozitív folyamat leállhat Iránban, és a kemény vonalasokat erősítheti meg, akik aztán újraindítják a nukleáris programot, és konfrontációban lesznek sajnos érdekeltek. Ezért egyetértek a főképviselővel, amikor azt mondja, hogy stratégiai jelentősége van annak, hogy ezt a megállapodást valamennyi fél teljes körűen végrehajtsa. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is azon van, hogy Irán betarts, Iránra betartatsa kötelezettségeit, ugyanakkor Trump elnök jelölése a Nemzetbiztonsági Főtanácsadói posztra azt sugalja, hogy maga is a konfrontációt keresi, és ebben sok veszély van. A Trump kormány a nukleáris megalapodást maga is ellenzi, le akarja bontani. Ebben a környezetben nagyon intenzíven kell elemezni, hogy Európának milyen esélyei vannak annak folytatására. Ehhez, hogy ez fennmaradhasson, a legszélesebb körű összefogásra van szükség a pártok között, és közös érdekünk felismerésére, hogy Irán rajta maradjon ezen a pozitív pályán, másfelől pedig, hogy az USA-t is rávegyük arra, hogy a maga részét betartsa a megállapodásból. Ehhez proaktív, asszertívebb fellépésre lenne szükség Európa részéről, annak a leszögezése, hogy mi nem akarunk részt venni a nukleáris megállapodás tönkretételében. És hajlandóak vagyunk a legmesszebb menőkig kitartani mellette. És hajlandók vagyunk a hasonlóan gondolkodókkal akár az USA ellenében is koalícióra lépni. A megalapodás megvédése ö, ö, a térség ö, további feszültségeinek enyhítését szolgálja. Rá kell mutatni, hogy Európa megbízható partner, amit megígért, azt tartja, és a nemzetközi megalapodásait betartja. Persze, ettől még nyitottak vagyunk arra, hogy a GCPOA-on kívüli különbségeinket Iránnal szóvá tegyük, megtárgyaljuk, ilyen például a balisztikus rakéták kérdése, a szíriai, jemeni beavatkozás, ahol Európa is nagyon kritikus álláspontot foglal el. De ezeket a témákat külön kell kezelni. Végül pedig a legrosszabb esetre is föl kell készülni, vagyis hogy az USA kivonul a megállapodásból, és újra bevezeti a szankciókat májustól kezdve. Ennek a következményeit fel kell mérni, és ebben a legrosszabb esetben is Európának azon az állásponton kell maradnia, hogy nyitott a technikai gazdasági együttműködésre. Nem akarjuk, hogy európai cégek fölöslegesen megszenvedjék a szankciókat, és az az érdekünk, hogy egy ilyen helyzetben is minimalizáljuk a kárt. ma együtt úgy látom, úgy látjuk, hogy az Európai Unión belül is vannak országok, amelyek eh, szeretnek kitáncolni a közös elképzelésekből, néha nem is a legnagyobbak, de, de amikor a regionális egyeztetésről beszélünk, és a, az atom fenyegetésről, a Perzsőből feszültségeiről, akkor, és ön említette Szaúd-Arábiát is, valamennyiünknek készeknek kell lennünk arra, hogy akár párhuzamos programokat kezdünk kialakítani, hogyha a fő program megbukik. Köszönöm szépen, elnézést, hogy gyorsan beszélek, nem tudom, hogy lesz-e idő minden kérdésemre. Egyet értek azzal, hogy John Bolton kinevezése e, egy eléggé ijesztő fejlemény, ő egy hírhet irán ellenes ö, személy, aki akár katonai megelőző csapás ö, gondolatától sem riad vissza. Egyik felszólalónk a szaudi királyság szerepéről beszélt, amely állítólag ugyancsak csatlakozott az atomenergia békés felhasználásáról szóló egyezményhez. Akármi is legyen a helyzet, ha Szaudarábiának mégis van atomfegyvere, vagy lesz atomfegyvere, akkor hogy lehet majd rávenni, mert hogy az ENSZ-ben nincsenek ilyen mechanizmusok arra, hogy, hogy ö, ezt ne akarja használni. Ugye hazám egy év múlva kilép az Egyesült Európai Unióból, már pedig ugye ezekben a védelmi kérdésekben a britek mindig is nagyon fontos szerepet játszottak. Az Egyesült Királyság mindenképpen ö, ö, érdekelt az USA-val ö, kereskedelmi megalapodást kötni a Brexit kapcsán, és ez viszont hát eléggé negatívan hathat arra, hogy a britek hogyan állnak ki Európa mellett ebben az ügyben. Ugye az USA és az Egyesült Királyság között eh, mindig is volt, és most is sokan szeretnék eh, a speciális viszonyrendszert megerősíteni, visszaállítani, különösen a Brexit tükrében, hogy tud majd ezután az Egyesült Királyság, ha már az EU kívül van, és Amerikához sok szállal, még több szállal kötődik, részt venni majd egy Európai Uniós ö, eh, ö, véleményformálásban és a szankciókhoz, ez majd szankciókkal ez hogyan hat. Köszönöm. Köszönöm ezt a nagyon izgalmas két bevezetőt. Egyetértek az elhangzott felszólalásokkal, amelyek a JCPOA jelenjéről, jövőjéről elhangzottak azt szeretnénk, hogyha a jogszerűség, a nemzetközi jog betartása jellemzi, jellemezni a helyzetet, számunkra is alapvető kiindulási pont ez. Önök említették, és ezekről a témákról szívesen hallanék többet, hogy a JCPOS-en kívül milyen fellépések e képzelhetők el Iránnal szemben. Mert azért Iránban nagyon sok rossz dolog történik. Ugye nem beszélve a jogtalanul fogvatartott brit állampolgáról, de ez csak egy kiragadott apró példa a sok lehetséges közül. Tehát hogy lehet akkor Iránnal hatni? hogyha a JCPOA megszűnik, vagy ezen kívül hatni rá, és hogyha az USA viszonya a JCPOA-hez kapcsolatban megváltozik, és az Iránon belül zajló folyamatokra ezáltal még kisebb befolyásunk lesz, akkor itt nem csak a, az atom egyezmény sérül, hanem sok sokkal több ennek a tétje. A jelenlegi helyzetben nagyon kényes ö, ö, itt bármit mondani, hiszen ugye tudjuk, hogy proxy háborúkat vív több térségbeli hatalom, ideértve Iránt is, más országokban. És éppen ezért szeretném tudni, hallani, hogy hol tart a béke folyamat, kikivel, kivel, egyeztet, és ezeknek milyen hatása lehet a szaudi-iráni viszonyra? Van-e bármilyen jele a, hát nem is a megbékélésnek, de a közeledésnek? És talán ezt a két kérdést tenném föl. Bőven lenne még mire rákérdezni, de önök is mondták, hogy ha megszűnik ez a jelenlegi keret, akkor egy jelenleginél sokkal veszélyesebb helyzet állhat elő, és ezért nagyon nagy körültekintésre van szükség. Köszönöm szépen a kiváló előadásokat. Egyik kérdésem Corneliushoz szól. Azt mondta, hogy a megállapodás lejártáig, lejártára Irán egy teljesen más ország lesz, mint amilyen most. Ezt ön hogy értette? Fejtse ki, kérem. A másik kérdésem pedig a hölgyhöz irányul. Azt mondta, hogy egyes környező országok gazdaságát negatívan befolyásolhatja a megállapodás, vagy annak felrugása is. Ugye Dél-Koreáról beszélt talán, de nem tudom, hogy pontosan ez a helyzet tényleg. És harmadsorban, a két kérdésem közül a harmadik, az, hogy Trump úr úgy tűnik, hogy nem túl megértően viszonyul a helyzethez. Ön mit értett ez alatt? Köszönöm a kiváló előadásokat. Két kérdésem van. Jó lenne, hogyha utána járnánk annak, hogy Európa hogyan fog reagálni a legrosszabb szenárió esetén, vagyis hogyha az USA kivonul a megállapodásból, és milyen másodlagos, szekunder ö, szankciók jönnek szóba egy ilyen helyzetben. És a másodlagos szankciók elkerülhetők -e egyáltalán. A pénzügyi ágazatban hasonló helyzetet látunk. Sok cégünk ezen megállapodások hiányában ö, komoly károkat szenved el, az EU lesz-e elég erős a saját szankcióit fenntartani, érvényesíteni, ha az USA kivonul? A harmadik kérdésem a kettőből nekem is Dél-Koreával kapcsolatos. Jelenleg jó az együttműködés Irán és Dél-Korea között. Ha itt bizonyos dolgokat elvárunk szerződésesen, és Trump is eléri, amit akar akár csak részben is, vagy, vagyis hogy az iráni rakétaprogramot ö, visszafogják, annak van-e valóban pozitív hatása? Mert Irán végül is bármikor be tudja szerezni délkorából azokat a fegyvereket, amelyeket saját maga nem fejleszthet. Köszönöm. von úr, köszönöm szépen. Amikor valaki a hozzászólók listájának a végére kerül, gyakorlatilag már az összes kérdést feltették helyettem. Buchner urat hallgattam, ő is említette Észak-Koreát. Örülök neki, örültem neki, hogy itt van egy kérdés, amit még senki sem tett fel előttem, de azért valami mégiscsak maradt az észak-koreai kérdés kapcsán, amit Buchner úr nem tett fel. Ez egy kicsit eltér attól, amit eh, Buchner úr mondott. Arról volna szó, hogy az önök véleménye szerint, ha egyáltalán lesznek tárgyalások Trump úr és Kim Jong-un között, hogyan érinti ezen tárgyalásokat majd eh, az, hogy Trump mit tesz május 12-én. Ha ugyanis elveti ezt a megállapodást, ez vajon milyen üzenetet küld Észak-Korea felé? Ha Trump mégis tárgyalni szeretne. Itt gyakorlatilag egy hasonló megállapodás kellene, hogy létrejöjjön, hiszen a kérdések kapcsolódnak, összefüggnek, és nem tudom, hogy van itt még valami, ami nem hangzott már el. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdést már feltették, még azt is, hogy amit Hagyi György úr feltett, lesz-e egy másfajta Irán, más lesz-e Irán, mint annak idején, amikor elkezdte a tárgyalásokat. Köszönöm, ennyi lett volna részemről. Köszönöm. Akkor most önöknek adom meg a szót, bármelyiküknek, ki szeretne kezdeni. Köszönöm szépen, és köszönöm a képviselőknek is, hogy így belementek a kérdések részleteibe. Elhangzott néhány kérdés, amelyet közvetlenül hozzám intéztek, vagy vannak nyitott kérdések is amelyeket aztán majd átadok a kollégáimnak, kolléganőmnek. Arne Litz kérdezte azt, hogy felvetette azt, hogy a tagállamok érdekeltségei milyen eltérőek. Önök is tudják, hogy, és nálam jobban tudják, hogy a jelenlegi Iránnal kapcsolatos politikai megközelítés eltérő. Az E3, a média szerint más megközelítést szeretne az iráni rakétaprogrammal kapcsolatban, és vannak jelentések, amelyek rámutatnak arra, hogy a tagállamok eltérő módon látják a kérdést, ami nem újdonság. Nagyon nehéz volt az iráni EU szankciók kérdésében közös nevezőre jutni az elmúlt 12 év során, amelynek eredményeképpen megszületett a 2015-ös megállapodás. Ez része az európai megközelítés sokszínű voltának. Ugyanakkor nincs olyan sok idő ahhoz, hogy még egy álláspont kialakítása előtt megvitassák ezeket a kérdéseket. Ami itt nagyon fontos, azaz hogy az Európai Unió egy egységes álláspontra kell, hogy jusson, ami lehet, hogy nem tükrözi, nem egyezik az E3-ok megközelítésével, de közös álláspontra kell jutnia. Elhangzottak a regionális tárgyalások, nem, ezek még nem kezdődtek el. Volt egy javaslat, említettem Irán részéről, amely ország kész belemenni ilyen tárgyalásokba, eddig Szaudarábia volt az, amely vonakodott, és nem volt hajlandó ilyen tárgyalásokat kezdeményezni a regionális biztonságról. A kérdés tehát nyilván az, hogy az Európai Unió, illetve a konkrét tagállamok elő tudják-e mozdítani azt, hogy Riad is részt vegyen ezekben a tárgyalásokban. Ami azonban az EU szerepvállását illeti, az EU multilaterális megoldásokat keres az ilyen konfliktusokra, ez az egyik alapelve. Éppen ezért észszerű volna elfogadni az iráni ajánlatot, és szerepet vállalni ebben a kérdésben. Egy másik kérdés arra vonatkozott, hogy Irán 2031-ben milyen mértékben lesz egy eltérő ország, hiszen itt ugye a megállapodás 15 éves időtartamára gondolunk. Lehetnek reményeink azzal kapcsolatban, hogy milyen ország lehet majd Irán. Én most nem a reményekről szeretnék beszélni. Ha megnézzük a pusztán technikai jogi helyzetet az országban, eltérő lesz, amennyiben a terveknek megfelelően hatályba lép a megállapodás. A kiegészítő jegyzőkönyvet, ha Irán ratifikálja. Ez most a megállapodás értelmében még csak önkéntes. A kiegészítő jegyzőkönyv ratifikációja természetesen kapcsolódik ahhoz, hogy az Egyesült Államok az ígéretüknek megfelelően visszavonják a szankciókat. Ennek bekövetkezte azonban nem különösebben valószínű most jelenleg. Ugyanakkor az iráni atomalkó értelmében valószínűleg Irán helyzete más lesz 15 év múlva, mint a megállapodás hatályba lépte előtt. Egy másik kérdés arra vonatkozott, Tanok úr, aki már nincs itt, feltett egy kérdést. Valóban az MPT részese Szaudarábia, és ebben a minőségében nem szabad, hogy atomfegyvereket fejleszten ki, de Szaudarábia már tett erre irányuló fenyegetéseket, amennyiben Irán is atomfegyvereket fejleszt. Ez természetesen veszélyes. Az MPT-nek nagyon kevés olyan aláíró fele van, amely atomfegyvereket fejlesztenek ki. Szaudarábiának ebben az esetben vissza kellene lépni a megállapodástól, ahogyan azt Észak-Korea is tette, és gyakorlatilag ugyanolyan szankciókkal kellene szembenéznie, mint amelyeket életbe léptettek Irán vagy Észak-Korea esetében, amikor felmerült annak a gyanúja, hogy atomfegyvereket fejlesztenek ki. Nincs minden esetre olyan mechanizmus, amelynek értelmében Szaudarábia atomfegyverekre tetne szert az MPT hatája alatt. Egy másik kérdés arra vonatkozott, hogy Európa hogyan reagálna, ellenezhetnie az Egyesült Államok által kilátásba helyezett további szankciókat. Nem találgathatunk arról, hogy az Európai Unió mit tenne, megpróbáltunk tanácsot adni azzal kapcsolatban, hogy milyen álláspontra kellene helyezkedni az EU-nak. Eli beszélt arról, hogy az Európai Unió amennyiben egységes álláspontot alakít ki, hogyan reagálhatna ezen további szankciókra. A kérdés csak részben szól arról, hogy az ilyen biztosítékok hatékonyak lesznek-e. Fontos az is, hogy az Európai Unió a május 12-i határidő után késze egy adott irányba elmozdulni. Ami jelenleg történik, sokkal inkább azzal kapcsolatos, hogy egy határozott álláspontot próbálnak prezentálni a másik fél felé. És ez a határozott álláspont jelenleg az EU részéről nincs meg, ezért nem tudható, hogy mit tenne, ha bekövetkezik a legrosszabb forgatókönyv. De nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy a szélesebb kontextusú kérdésekre is egy álláspontot kellene kidolgoznia, a biztonsági vonatkozású regionális kérdésekre milyen választ adna az Európai Unió. Egy csomag kérdése is felmerül, amikor arról beszélünk, hogy az érdekei alapján az Európai Unió mit szeretne elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én áttérnék, kitérnék olyan pontokra, amelyeket a kollégám nem részletezett, nem érintett. Összekapcsolnám az európai álláspontot a nem nukleáris jellegű kérdéseket, és azt, hogy Trump milyen taktikát követ. Azt hiszem, hogy a jelenlegi vita azzal kapcsolatban, hogy Irán ellen új szankciókat léptetnek-e életbe. Ez persze nem belpolitikai, hanem inkább regionális kérdésekhez és a rakéták kérdéséhez köthető. Én úgy látom, hogyha az Iránnal kapcsolatos vitás kérdésekben lehetséges a megállapodás, nincs egységes álláspont azzal kapcsolatban, ezeket hogyan kezeljék. A szankciók nem mindig jelentenek megállapodást, nem mindig jelentenek megoldást, főleg olyan kérdésekben, amelyeket Irán fontos stratégiai prioritásként kezel. Ezért egy sokkal kifinomultabb megközelítésre volna szükség, Az a kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk a problémákat kezelni, és egy megfelelő megoldást kínálni. Egy olyan időszakban, amikor is elég korlátozott az az eredmény, amelyet gazdaság értelemben az Európai Unió elérhet. Európában és Iránban is a megállapodás gazdasági szempontból nem ért el a várt hatást, tehát sokkal korlátozottabbak a lehetőségeink, mint 2011-ben, amikor energetikai vonatkozású szankciókról is beszéltünk, ami sokkal súlyosabban érintette Iránt. Tehát óvatosan kell felvázolnunk a fellépésünket. A politikai eredményeink ugyanis korlátozottak lehetnek. A washingtoni tanácsadók azt mondják, hogy az európaiak meghajlanak a nyomás előtt, hogyha az amerikai fél kitart az álláspontja mellett, és talán május utáni a határidőn túl is fenn kell tartani az egyeztetést az európai féllel. Tehát kemény felépés az európai fél részéről az, a nukleáris kérdésekben és a regionális kérdésekben lehetetlené tenni Irán számára, hogy továbbra is megfeleljen a megállapodásban foglaltaknak. Ebben az esetben tehát én úgy gondolom, hogy ők arra számítanak, hogy először is Iránt próbálják rávenni arra, hogy lépjen vissza a megállapodástól, ugyanis rendkívül kiszámíthatatlan most a megállapodással kapcsolatos helyzet. Még mielőtt kollektív lépést tennénk, ami azt jelezhetné Euró- Irán felé, hogy Európa visszalép a megállapodástól, ehelyett az Egyesült Államoktól elkötelezettséget kell tapasztalnunk, hogy kitartanak a megállapodás mellett. Tehát azt kell jeleznünk Irán felé, hogy készek vagyunk kitartani a megállapodás mellett, de a mechanizmus alapján szeretnénk megoldani az Iránnal kapcsolatos problémáinkat is. És ez kapcsolódik ahhoz is, hogy meg kell érdenünk, hogy hogyan működik most a fehér ház. Azt hiszem, hogy senki sem állíthatja biztosan, hogy kiszámíthatnánk a további lépéseket. Akármikor is ellátogattam az Egyesült Államokba az elmúlt év során, az, az embereket az adminisztráció retorikájával kapcsolatos kiszámíthatatlanság meglepi, meghökkenti. Tehát még mielőtt feltárnánk a kártyáinkat, biztosak kell lennünk a fellépésekben. Azt hiszem volt egy másik kérdés az ázsiai gazdaságokkal kapcsolatban. Dél-Korea, India, Japán tárgyalnak Iránnal jelentős beruházási tervekről, és az ő érdekük az, hogy ne eszkalálódjon a regionális feszültség. Ez az ő érdekük, és szoros figyelemmel követik azt is, hogy Európa milyen lépéseket tesz, ezért az európai egyeztetést egy, nem, egy szélesebb körű nemzetközi válasz részeként ők üdvözlőnek, tartják. És ehhez kapcsolódik az is, hogy az Egyesült Királyság hol jelenik meg ebben a kontextusban. Az Egyesült Királyság még mindig az Európai Unió része, és a 28-ak tagjaként továbbra is van szerepe és részt vesz az Egyesült Államokkal való jelenlegi tárgyalásokban, lévén, hogy az Egyesült Államok egyik legközelebbi szövetségese. Tehát az a kérdés, hogy mi az Egyesült Királyság álláspontja az USA által kilátásba helyezett további szankciókkal kapcsolatban. Gondolom, hogy nem született még döntés, de fontosnak tartják, hogy szorosan együttműködjenek az Európai Unióval ezekben a kérdésekben. Azonban, ami a technikai részleteket illeti, attól tartok, hogy ezt még részletesen ki kell dolgozni. Regional talks, I presume... Ami a regionális egyeztetéseket illeti, gondolom Szaudarábia ügyére gondolt. Azt gondolom, hogy Iránnal voltak regionális egyeztetések, Legutóbb a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia margóján került sor ilyenre. Olaszország, Franciaország, az Egyesült Királyság leült Iránnal regionális biztonságról tárgyalni, különösen Jemen ügyéről. Ezek a tárgyalások, ezek a megbeszélések tehát zajlanak. Az európaiaknak azt kellene megcélozniuk, hogy csökkentsék az eszkalálódás lehetőségét a régióban, és vizsgálják meg az opciókat a deeszkalálódásra és a konfliktusok csökkentésére ebben az időszakban, amikor a konfliktusok eszkalálódni tűnnek. Úgy gondolom, nagyon jó esélyeink vannak arra, hogy egy deeszkalálódásra vonatkozó mechanizmusot, mechanizmus létrehozzunk. A végső kérdés, az utolsó kérdés talán Észak-Kórára vonatkozott. Eltérnek a vélemények erről a kérdésről, de úgy gondolom, hogy a nukleáris biztonsággal foglalkozó közösség nagyrészt úgy gondolja, hogy a Trump kivonul a megállapodásból, akkor az mindenképpen olaj lesz a tűzre, ami az Észak-Koreával folytatott tárgyalásokat illeti. Hiszen nem valószínű, hogy létrejön egy megállapodás Észak-Koreával, ha Észak-Korea azt látja, hogy az USA kivonult egy korábbi megállapodásából. Az észak-koreai kérdés szintén a globális biztonság kérdését érint, és Európa számára is fontos kellene, hogy legyen. Ami a washingtoni dinamikát illeti, nagyon nagy aggályok vannak azzal kapcsolatosan, hogy a jelenlegi kormányzat, illetve adminisztráció akar, illetve tud-e rendkívül technikai megbeszéléseket folytatni Észak-Koreával egy olyan időpontban, amikor éppen kilép egy Iránnal kötött megállapodásból. Úgy gondolom, ezek mindannyian, mindannyiunk számára fontos megfontolások. Még két hozzászólást hallgattunk meg, de kérném, hogy nagyon röviden fogalmazzanak. Anna Gomes és Litz úr, aki majd lezárja a vitát az előadó nevében. Köszönöm szépen. Az AFET és a DROA közös delegációja nem régiben Iránban járt. Akkor arról tájékoztattak bennünket, hogy azért tiltakozott olyan sok iráni polgár a rezsim ellen az év végén, illetve a tavalyi év végén, illetve az idei elején, mert a gazdasági kormányzással nem elégedettek, illetve a szíriai katonai szerepvállalás miatt is. Annak idején úgy hallottuk, hogy súlyos következményekkel jár az, hogy az irániak Szíriában katonai létesítményeket bombáztak és pusztítottak el. A kérdésem az, hogy ez kihatással van-e a belső dinamikára, belpolitikai dolgok alakulására Iránban. Assad most vegyi fegyvereket használ Szíriában. Mit gondol erről, illetve hogyan lehet ezt valamilyen módon kezelni? És hogyan lehet ezt úgy kezelni, hogy közben nem nyomják el a másként gondolkodók véleményét az országban? Létszképviselő. Köszönöm szépen. Mm, említette a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciát, és elhangzott, hogy az USA több az USA elnökénél. Emlékszem egy McMasters idézetre, hogy csak meg kell nézni az elnök tweetjeit. McMaster persze, persze nincs már a posztján, nagyon gyorsan változnak a dolgok Washingtonban, de a Münchenben Netanyahu is említette, hogy Izrael területét is fenyegeti ez az egész iráni dilemma, sőt az egész régió számára veszélyt jelent a megállapodás esetleges felrúgása. Továbbá Korea ügyét említve Kém nemrégiben Kínában járt, az olimpiai játékok kapcsán is volt egyfajta dinamika, amely kibontakozott. Úgy gondolja el, hogy a hétfői külügyi tanács napirendjére tűzte ezt a kérdést. Tudom, hogy a külügyi szolgálat itt van a teremben, itt képviselteti magát. Talán Federica Mogherini tehetne egy nyilatkozatot ez alkalommal, mutatva, hogy Európa a május 12-i dátumot igenis fontosnak kezelés, hogy kész cselekedni. Egy kérdésem van. Beszélt a banki ágazatról, volt itt nem régiben egy iráni delegáció a parlamentben, és a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián is felmerült a környezeti kihívások kérdése a régióban. Lehetne -e ez egy újabb fontos szempont az egyeztetésekben? Kérdés, hogy a Müncheni biztonságpolitikai konferencián felmerült-e az éghajlati diplomácia ügye, ügye, a homok, a víz ügye, ezek is fontosak lehetnek adott esetben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon rövid leszek, megígérem. Nagyon érdekesnek tartottam azt, ami elhangzott a többi szereplőről, az ázsiaiakról, elsősorban, akik szeretnének szorosabban együttműködni az Európai Unióval. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön tudja-e, hogy itt történik-e valamiféle erő, előrelépés a kapcsolatépítés területén? Köszönöm. Köszönöm, és lezárásképpen 5 perc erejéig megadnám önnek a szót. Right, I will try. Ooh, I don't actually need this now. Um, I will try and be. Megpróbálok nagyon röviden válaszolni. Az iráni közvéleményről fogok beszélni. Iránban nagyon nehéz felmérni, hogy a közvélemény hogyan alakul egy adott pillanatban de talán érdemes látni, hogy a közösségi hálók használata jelen pillanatban rendkívüli módon alakítja a közvéleményt. Még egyszer mondom, nagyon nehéz felmérni, hogy mi a helyzet, nagyon kevés az információnk, de az iráni tiltakozásokból is azt szűrtük le, egy nagyon erős gazdasági társadalmi elégedetlenség uralkodik az országban, és úgy látom, hogy az országban egyfajta közvita alakult ki, ez egy teljesen új fejlemény, az elmúlt három évtizedet nézzük. Elemzők, újságírók, egyetemi professzorok vitáznak olyan területekről, olyan kérdésekről, amelyek korábban esetleg tabunak számítottak. Sokan azok közül, akik az utcára vonultak, egyébként azok, akik korábban az iszlám köztársaság főbb választói, vagy szavazói voltak, és egyre nagyobb vita alakult ki, alakul ki arról, hogy sürgősen gazdasági reformokat kell végrehajtani. Az iráni vezetőségre nagyon nagy nyomás hárul, nehéz döntéseket kell meghozniuk a jövőt illetően, illetve arról, hogy hogyan osztják meg a gazdasági javakat az országban. Persze mindez összefügg Irán regionális szerepvállalásával is, Szíriában, Libanonban és így tovább. Ez egyébként az iráni tiltakozások egyik fő témája már régebb óta, de a gazdasági kihívás az, amely most előtérbe került, és az egyre növekvő elégedetlenség is nagy szerepet játszik, hiszen nagyon nagyok voltak az elvárások azt illetően, hogy a nukleáris megállapodás milyen előnyöket hozhat, és sajnos az eredmény az elvárosoktól nagy mértékben elmaradt, és ezzel kell valamit kezdeni a vezetőségnek. Ami az éghajlati diplomáciát illeti, és a regionális megbeszéléseket, a régióban utazva, legutóbb két héttel ezelőtt jártam ott, azt mondhatom, azt láttam, hogy Irán nyitott erre a témára, de más régióbeli országok nem azok. Iránnak kell bizonyos lépéseket tennie, és ezáltal bizalmat kell tennie a regionális partnereiben, mielőtt azok készen állnának az együttműködésre. Mi Európában annyit tehetünk, hogy a feleket arra biztatjuk, hogy bizalmat építsenek egymás iránt, de egyelőre nem látom, a hajlandóságot erre, inkább az eszkalálódásra mutatkoznak hajlandóak a régióbeli országok. És végül, ami a szövetségesekkel való kapcsolatépítést illeti, ha jól tudom, akkor ezen a téren nem történt túl sok minden. Próbálom persze ezt elősegíteni, folyamatosan találkozunk japán és dél-koreai kollégákkal, de úgy gondolom, hogy egyenlőre még nem sikerült egy átfogó folyamatot elindítanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Három rövid gondolat. Kezdjük Észak-Koreával. Beszéljünk Iránról, aztán végül Európáról is újra. Észak-Korea kapcsán mindenki tudja a teremben, és gondolom a szakértők is egyetértenek, hogy mielőtt Kim Jong-unnal Trump néhány nap múlva találkozik, még itt nehéz bármiről bármit gondolni. Nagyon sok minden múlik ezen a látogatáson, de mindenképpen igaz, hogy itt gyengék a kötődések és a szó betartások, és akkor is nagyon szorosan összefügg az iráni és az észak-koreai téma. A kemény vonalasok szemében meg különösen. Eli is rámutatott, hogy mennyire izgalmas a jelenlegi gondolkodás, narratíva Iránon belül. Európaiak számára nagyon megérni itt a környezeti gazdasági dilemáiban az országnak jobban osztozni. Magas célokat tűzött ki magának az ország, nekünk is megérni, megegyezni velük. A legfőbb vezető kereskedelmi megállapodások legambiciózusabbakat célozta meg, ehhez képest most nagyon kevés valósult meg ebből, a lakosság elégedetlen és a nem dollár alapú finanszírozási ö, csatornák ö, felértékelődhetnek, ahol Európának szerepe lehet. De ha globálisabban nézzük a kérdést, az iráni helyzetet, akkor azt kell látni, hogy az iráni társadalom régóta szomjazik több nyitottságra, több idegasságosságra, és ez hatalmas erő. Az EU hozzáállása szempontjából nagyon jó lenne, hogyha a hétfői külügyi tanács, nincsenek belső információim erről, hogy akarják-e vagy sem, de hogyha foglalkozna ezzel a kérdéssel, és lenne egy olyan állásfoglalás, amely azt mondja ki, hogy az EU a legrosszabb helyzetre is készül, és van nak terveink arra vonatkozóan, hogy utána hogyan alakuljon a világ. Ez más pártok felé is, érintetek felé is azt kommunikálná, hogy az EU komolyan veszi magát. A Brexit kapcsán van egy olyan furcsa angol szó, hogy compartmentalization, amit nem csak kiejteni nehéz, hanem végrehajtani aztán plána, pláne, és ez most sürgősebb lenne, mint valaha ennek a végrehajtása, ugyanis ez azt jelenti, hogy ha azok bizonyos területeken van megállapodás, másokon nincs, akkor ezeket valahogy össze kell rakni egy mozaikká. Egy új mozaikká. És ez főleg az angolok számára dilemma, mert a 27-ek EU-ja, amely ugye egy év múlva megvalósul, tükrében az Egyesült Királyság ö, sok tekintetben más pályára kezd állni, mint amilyen eddig futott, különösen Irán és a biztonságpolitikai fenyegetések tekintetében, és hogyha Iránnal együtt akar az EU működni, akkor amennyire csak lehet meg kell őrizni a GC, tehát az atommegállapodást, és környezeti gazdaságfejlesztési területeken is bőven lenne közös tennivalónk és miközben sok szereplő a térségben destabilizáló faktor, fel kéne mutatni, hogy az EU stabilizáló faktor lehet. Itt vannak bőven kölcsönös érdekeink Iránnal, ezt kell látni. Köszönöm szépen a két szakértőnknek ezeket a fontos információkat, és a képviselőknek is a vitában való részvételüket. Ezt a napi rendi pontot lezárom, és folytatjuk Freund úr elnökletével az ülést. So good morning from my side. Üdvözlöm a kollégákat. Váltottunk itt az elnöki székben. Köszönöm, hogy ilyen sokan maradtak. It's probably the weather that uh, is... Talán ez a kinti kiváló idő is betereli az embereket itt az épületbe. Bárhogy is legyen, én tulajdonképpen szeretném önöket kérni, hogy jöjjenek előbbre, de hát ehhez nincs jogom ha akarják, akkor jöjjenek közelebb, ha nem, akkor nem. Na, négyes napi rendi pont. Partnerségi megállapodás az Európai Unió és az Atomenergia Közösség tagállamai között és az Örményország között. Ennek a témának az előadója Tőkés László úr, és kérem is akkor őt, hogy mondja néhány szót. Thank you, Chair. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Mielőtt bemutatnám ezt a jelentéstervezetet, szeretném méltatni azt a tényt, hogy az EU és Örményország olyan jól közeledtek egymás felé a bilaterális kapcsolatrendszerben, hogy idáig eljutottak, pedig sok kihívás volt az úton. Üdvözlöm Örményországot abból a szempontból is, hogy 2800 éves évfordulóját ünnepli idén Jereván nak, amely a kereszténység egyik legősibb bástyája, amely sok ezer éve áll ott így. Örményországnak szembe kellett néznie a kommunista múltjával, minden következményével ennek, ennek gazdasági és társadalmi megnyilvánulásai vannak, de ennek ellenére Örményország kitartott amellett, hogy szabad és európai országként definiálja magát. A partnerségi megállapodás, amely 2017. novemberében íratott alá, egy keretet ad az együttműködésnek, ennek van egy külügyi vonzata is, amelyen, amely arra épül, hogy a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogok alapján működik együtt az EU minden partnerével. Így tettük ezt Örményországgal is. Örményország történelme és jelene is nagyon sok kihívástól terhes, éppen ezért fontos számunkra az ország, és az együttműködés, a szoros együttműködés ezzel az országgal, és persze szomszédaival is, amely átláthatóságra, bizalomra épül, és amely révén az egész térségben béke és jólét terjedhet el. A geopolitikai stratégiánk egyértelműen arra épül, hogy valamennyi keleti szomszédunkkal szemben a nyitottságot alkalmazzuk, és előadóként én erre próbáltam végig oda is figyelni, és tudatában voltam annak, hogy persze a regionális kihívások nagyok, de ezeket lehet új kontextusban kezelni. Biztos vagyok abban, hogy Nikolaj asszony is ugyanilyen kiegyensúlyozott módon teszi ezt Azerbajdzsán vonatkozásában. Ezen bevezető szavak után szólnék most a jelentésről néhány szót. Először politikai szempontból, utána pedig gazdasági értelemben. Mindenek előtt az emberi jogok és egyéb alap jogok jogállamiság, demokrácia tisztelete, illetve ennek a hiánya az, ami egy kihívás lehet. Ezekről beszélni kell. A kapcsolatrendszerünk fejlődése attól függ, hogy mennyire sikerül ezeket az értékeket országban érvényesíteni. Az örmény fél elkötelezetten ezen értékek érvényesítése mellett, és igyekszik ezeket a közösen megalapított prioritások mentén, amelyeket 2019. februárjában fektettünk le, érvényesíteni. A jelentés éppen ezért ezeket a lefektetett célokat elemzi egyenként. Folytatni kell az államreformot, és az elnöki rendszerről való folyamatos átállást egy parlamenti rendszerre. A civil társadalmat helyzetbe kell hozni, és a korrupció ellenes tevékenységet támogatni kell. Ebben persze a kormánynak is segítséget kell, szakmai segítséget kell adni. Nagorno-Karabakh régió tekintetében pedig meg kell teremteni a béke feltételeit. A jelentés leszögezi, hogy a néppárt és az Európai Parlament is azt várja, hogy ezeken a területeken, főleg a konfliktus megoldása területén Örményország <clears throat> aktívan tegyen valamit, mint a nemzetközi közösség tagja, és mint a Minszki csoport tagja is, <clears throat> amelynek ugyancsak van három vezérlő erve. Azt javasoljuk, hogy olyan nyelven, nyelvezetten fogalmazódjék meg a konfliktus és annak kezelési opciói, amely elfogadható mindenfél számára. Ugyanez egyébként Azerbajdzsán tekintetében is kiemelt fontosságú. A tartós megoldása a konfliktusnak mindenképpen politikai bátorságot igényel. És csak hosszú távú stratégia keretén belül képzelhető el, mind Örményország, mind Azerbajdzsán tekintetében. Ami a kereskedelmi és gazdasági együttműködést illeti, a jelentés kiemeli, hogy reméljük, hogy a SEPA új gazdasági lendületet és lehetőségek körét hozza közel az örmény polgárokhoz, és egyre több örmény tér majd haza. A jelentés üdvözli továbbá azt, hogy e tekintetben van egy olyan törekvés, hogy a WTO-ban e, e, vállalt kereskedelmi kötelezettségeket is e, kiterjesztik, elmérítik, ideértve a szellemi tulajdonjog, a piaci hozzáférés elveit is. A jelentés az energiaügyi és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Jerevánban még komoly előrelépésre van szükség ahhoz, hogy munkahelyteremtés mellett csökkenjen a város és ország külső energiától való függősége, és saját tiszta energiaforrásokat tárjanak föl. Az EU-nak van környezeti technológiai szakértelme, amelyet szívesen rendelkezésére bocsát Örményországnak. A jelentés leszögezi, hogy a nép, az Európai Parlament, a bizottság és a külügyi szolgálat közös írásos jelentése a nemzetközi ö, szerződések betartásáról folyamatosan el fogja érni az Európai Parlamentet, és persze az örvényfelet is, és segíthet ennek ismerete a monitoringban, az előrelépés követésében. Várom véleményüket, javaslataikat. Köszönöm szépen, Mr. Tökös. Köszönöm szépen, Tökés úr. Most pedig Solc úr, az árnyék jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék az előadónak köszönetet mondani a jelentés tervezetten kapcsolatban végzett munkájáért, illetve a megállapodás végrehajtásáért, valamint az Európai Unió és ugye az Örményország közötti további együttműködésről is szól ez a jelentés. Hangsúlyozhatom, hogy ami az alapvető irányt illeti, egyetértünk az előadóval, ugyanakkor bizonyos módosítókat is be fogok nyújtani, amelyek kiemelik még ennek a megállapodásnak a helyzetét, pozícióját. Ez ugyanis nem csak a két fél számára a külső feltételeket hanem szabja meg, hanem tisztelben tartja az együttműködést az Európai Unióval, ezt erősíti, valamint az Örményország számára előnyös együttműködést az eurázsiai gazdasági együttműködésen belül is megerősíti. Egy kicsit pontosabban fogalmaztuk meg azokat a kérdéseket, hogy a hegyi Karabakh térség konfliktusos potenciáját hogyan kezeljük. Én úgy gondolom, hogy az Azerbajdzsán irányába megfogalmazott elvárásainkat Örményországgal szemben is kifejezésre kell juttatnunk, ahogyan azt itt az eszmecsere során megtettünk, amikor itt volt nálunk az örmény külügyminiszter néhány héttel ezelőtt mi magunk, az Európai Unió hatékonyabban fel kell lépnünk annak érdekében, hogy tartós bizalomra épülő intézkedések szülessenek, amelyek hozzájárulhatnak a jelenlegi kompromisszumok nélküli helyzet javításához annak érdekében, hogy egy kötelező érvényű megállapodás szülessen, le kell mondani az erőszak alkalmazásáról, egy hatékony mechanizmusra van szükség, amely felügyeli a fegyverszünetet, és olyan intézkedésekre van szükség, amelyek elkerülik a helyzet kiéleződését, és a leszerelést is elősegítik a konfliktusos térségben és megteremtik a feltételeket a konfliktus megoldásához, ehhez hozzá kell járulnunk. Ami pedig a gazdasági aspektusokat illeti, ezekre is szeretnék kitérni. Szükségesnek tartjuk, hogy Örményország egy kiegyensúlyozottabb gazdasági kilátást kapjon az Európai Unióval való együttműködése szempontjából, és az orosz, azzal együtt, hogy az orosz piacon is érdekelt a további jelenléte, itt tehát egyensúlyt kell teremteni. Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság van való részvétel is fontos, ahogyan ezt Törvényország kifejezte irányunkba. Talán még egy gondolat a további ponttal kapcsolatban, amikor majd az ENSZ-ről beszélünk. Úgy gondolom, hogy ki kellene fejeznünk azt is, hogy Örményország a Nemzetközi Büntető Törvényszék kapcsolatos megállapodás aláírását ratifikálja. Ez is fontos. És a 2012-ben Ugandában aláírt megállapodást is ratifikálja. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy olyan lépés lenne, amely elősegítené a kétoldalú politikai együttműködés javítását. Köszönöm szépen, és várom az árnyék jelentéstevőkkel, illetve az előadóval való további együttműködést. Köszönöm szépen, Solc úr, most pedig Stetina úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Tőkés úrnak is ezt a jelentést. Nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy meg kellene erősítenünk a kísérő állásfoglalásban, tehát ebben az állásfoglalásban, azt, hogy az Európai Parlament támogatja a Minszki csoport társelnökeinek erőfeszítését a hegyi karabahi konfliktus megoldása érdekében. Ahhoz, hogy ezt a konfliktust megoldjuk, az alapelvek alapján amelyek az erőszak lemondásáról rendelkeznek, az önrendelkezésről, illetve a területi integritás tiszteletben tartásáról, ahogyan az a mi állásfoglalásunk is azt kimondja a november 15-én a keleti partnerségről szóló jelentésünkben, állásfoglalásunkban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Stetina úr, köszönöm szépen. Most pedig Claire Moody következik. Köszönöm szépen. Az eddig elmondott észrevételekhez először is azt szeretném hozzátenni, hogy örömmel fogadjuk a megállapodást, a kapcsolatok erősítését, illetve a támogatást az átfogó és megerősített partnerségi megállapodással összefüggésben. Új gazdasági lehetőségek rejlenek ezen megállapodás alkalmazásában, és biztosítanunk kell, hogy a lehető legjobban kihasználjuk ezeket az esélyeket. Ezek nem csak a papíron kell, hogy létezzenek, hanem ezeket mindenképpen életre kell hívnunk, és elő kell segítenünk a KKV-kkal való együttműködést, illetve azt, hogy a lendületes gazdaságok együttműködjenek. Azt is fontosnak tartom, hogy ez a megállapodás, ahogyan az elhangzott, tartalmazza a demokrácia és az emberi jogi aspektusok erősítését is. Egyetértek az előadó álláspontjával e tekintetben, biztosítanunk kell, hogy itt eredmények szülessenek. Úgy gondolom, hogy ez az egyéni jogokat is kell, hogy tükrözze, ha megnézzük például az egészségügyi vagy biztonsági védelmet, a munkahelyi védelmet, Fontos, eh, hogy amikor ezt a partnerségi megállapodást eh, vesszük figyelembe és ennek alakulását, fontos, hogy a eh, társadalom egésze számára előnyössé váljon, mindenki a megállapodás kedvezményezettje kell, hogy legyen. És itt áttérnék az utolsó gondolatomra, a kommunikációra. Más megállapodások kapcsán is tapasztaltuk, hogy ez nem csak egyfajta magas szintű megállapodás kell, hogy legyen az örmény kormány és az Európai Unió között, ez aktívan és lendületesen meg kell, hogy jelenjen az örmény nép előtt, tehát kommunikálni kell ennek a létezését, azt, hogy mit tartalmaz, mit kínál, és az előnyöket is, ahogy idővel fejlődik ez a megállapodás. Tehát a kommunikáció egy vezérfonaként kell, hogy megjelenjen, amikor ezen megállapodásokkal dolgozunk. Köszönöm szépen, Múdi asszony! és ha nincs egyéb hozzászólás, úgy látom, hogy nem. Még egy apróságot szerettem volna elmondani, hogy a munkahelyi egészségvédelemről is beszéltem, és itt az egyenlőségre, az esélyegyenlőségre is gondolok. Ez is mindenképpen kell, hogy tükröződjön az örmény jogalkotásban. Köszönöm szépen! A munkaelőkészítés során minden bizonyal emlékeznek arra, hogy Edward Dalbia, az Örmény Köztársaság külügyminisztere eljött hozzánk februárban egy eszmecserére, és önök közül néhányan mindenki minden bizonyan emlékeznek arra, hogy itt főleg a regionális kérdésekről volt szó, nem pedig konkrétan ezen e, átfogó és megerősített partnerségi megállapodásról. Szeretném a konzisztencia véget kiemelni azt is, hogy a jelentéssel kapcsolatos munkánk Nikolaj asszony azerbajdzsáni megállapodással kapcsolatos munkájával párhuzamosan folyt, és az árnyékjelentéstevői ülések, valamint a három szövegről a szavazás e, ugyanazon napon e, történik majd, és emlékeztetnék még arra, hogy holnap van a módosítók benyújtásának határideje, déli tiz, délelőtt 11 órakor. Most e, pedig áttérünk a tanácsi ajánlásra, amelynek tárgya az ENSZ közgyűlésének 73. ülésszakára vonatkozóan egy ajánlás a tanácshoz, és ezt most én fogom az elnöki székből ismertetni, és ezt valószínűleg törlik is majd a jegyzőkönyvből, mert ez így nem különösebben megfelelő. Én ugyanis csak a mellettem levő széken ülhetnék, de ennek azt hiszem, hogy olyan különösebben nagy jelentősége nem lenne. Ugyanúgy, mint minden évben most is ez a jelentés lehetőséget nyújt arra, hogy az Európai Parlament áttekintse az ENSZ-hez fűződő viszonyát, illetve azokat a legfőbb kérdéseket, amelyekkel az ENSZ foglalkozik. Mielőtt azonban kitérnék a jelentés részleteire, szeretnék röviden kiemelni egy témát, amely mutatja, hogy milyen komplex kihívásokkal nézünk szembe. Két nappal ezelőtt az ENSZ biztonsági tanácsa vitát tartott arról, hogy valószínűleg Szíriában Szíriában valószínűleg vegyi támadás következett be, és hogyan lehet kezelni ezt az atrocitást. Sok más egyéb ügyhöz hasonlóan egy nagy hatalom vétója blokkolta végül az ENSZ határozatát, és amikor az USA és Oroszország szembeszegül egymással, a dolgok nem haladnak előre, és az emberek szenvedése pedig kitolódik. Ez a vétó jognak az egyik legnegatívabb következménye, és azt mutatja, hogy ennek, ezt a mechanizmust meg kell reformálni. Aktívan támogatjuk az ENSZ főtitkárát a reform törekvéseiben. A reformok révén áramvonalasítani kívánják az ENSZ struktúráját, operatívabbá, gyorsabbá kívánják azt tenni. Támogatjuk őt abban is, hogy változtatásokat eszközöljön annak érdekében, hogy az ENSZ fejlesztési rendszerét a 2030-as célokhoz és a fenntartható fejlesztési célokhoz igazítsa hozzá. A jelentésünk felhívja figyelmet arra is, hogy meg kell duplázni az erőfeszítéseket az ENSZ biztonsági tanácsának megreformálására azért, hogy az jobban tükrözze a jelenlegi erőviszonyokat a világban, és talán az Európai Unió is kaphasson egy állandó helyet a biztonsági tanácsban. Rengeteg országban vannak konfliktusok. Mi itt az AFET szakbizottságban az elmúlt 12 hónapban szinte az összes konfliktussal foglalkoztunk, de sajnos az összes ország amelyet az ENSZ közgyűlésére vonatkozó 62. 62. közgyűlésére vonatkozó jelentésben említettünk. Sajnos most is említést érdemelnek, mert nem oldották meg konfliktusaikat. A háborúzáshoz kapcsolódik a nemi erőszak kérdése is. A nemi erőszak sokszor ö, olyasmi, amit ö, a háborúban fegyverként használnak, ezért felhívjuk a figyelmet a nők és a gyermekek védelmére a konfliktus sújtotta területeken. Ami a tömegpusztító fegyvereket életét támogatjuk az ENSZ összes fellépését ezen a téren, úgy, úgy, ahogy korábban is tettük, és az összes ENSZ tagállamot arra biztatjuk, hogy írják alá a fegyverekre vonatkozó megállapodást. Ami az emberi jogokat illeti, az emberi jogok egyetemesek és elidegeníthetetlenek. Amikor az emberi jogokról beszélünk, akkor emlékeznünk kell a menekült ügyi és migrációs megállapodásainkra és vállalásainkra. Emlékeztetjük a nemzetközi közösséget arra, hogy megfelelő támogatást kell biztosítani az UNHCR-nek azért, hogy teljes körűen támogathassa a menekülteket világszerte végül, de nem utolsó sorban. Ismét megerősítjük a párizsi klímamegállapodás kapcsolatos vállalásainkat, és hangsúlyozzuk annak globális végrehajtásának a fontosságát. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje április 25-e. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Több kolléga is jelezte, hogy hozzászólna. Tőkés úrral kezdjük. Aki Kovácsev úr nevében szól hozzá. Igen, Kovácsev úr megkért engem arra, hogy olvassam fel a feljegyzéseit ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Az előző két ENSZ, ENSZ közgyűléssel kapcsolatos jelentés szerzőjeként gratulálni szeretnék Freund úrnak a szöveghez, amely kiegyensúlyozott, tömör és megfelelő alapot biztosít a kompromisszumhoz. Megfigyeltük, hogy az idei tervezet nem ország specifikus, örülnénk annak, hogyha a jelentéstevő tisztázni tudná, hogy a végleges szövegváltozatra nézvést ez -e a cél, avagy, hogy a módosítók révén ez változhat-e még. Gratulálunk Freund úrnak ahhoz, hogy sikerült kidomborítania az ENSZ rendszer átfogó reformjának fontosságát, beleértve az ENSZ biztonsági tanácsának a reformját is, hangsúlyos helyre került ez a téma jelentésben, rögtön az első bekezdésben szerepel. Az ENSZ reformot egy erős konszenzusra kell alapozni, ezol, ezoltál, ezáltal előmozdítva a közgyűlés munkájának láthatóságát, fontosságát, és koordinálva az összes ENSZ intézmény munkáját is. Az előző évek jelentéseihez hasonlóan az néppárti frakció most is szeretné világosan kifejezésre juttatni azt, hogy az összes ENSZ egyezménynek megfelelő emberi jog egyetemes, elidegenítetetlen, összefüggőek egymással, szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és az emberi jogok tiszteletben tartását biztosítani kell. Ennek tükrében úgy hiszük, hogy az emberi jogok a demokrácia és a, jog, a jogállamiságra vonatkozó bekezdésben hiányzik ennek a hangsúlyozása. Továbbra is síkra szállunk emellett a vallás szabadságért és a lelkiismeret szabadságáért. A terrorizmus elleni küzdelem, de vonatkozó szövegrész is hiányzik az idei szövegből, és a szöveg nem említi az védelem, védelmi kötelezettséget sem, ezeket mindkettőt kulcsfontosságúnak tartjuk. A néppárti frakció számára fontos hangsúlyozni azt, hogy teljes körülön elé, elítéljük a terrorizmust, és teljes mértékben támogatjuk mindazon fellépéseket, amelyek a terrorista szervezetek ellen irányulnak, különösen az ISIS Daesh elleni fellépést támogatjuk. Ami az éghajlati menekült, vagy klímamenekült, klímamigráns, vagy éghajlati migráns fogalommal való felváltását illeti, a néppárt úgy véli, hogy a frakciónk számára ez problémás lehet. Ami a békére és biztonságra vonatkozó bekezdést illeti, ez a szövegrész megemlíti az Afrikai Uniót, de más regionális, illetve szubregionális szervezetet nem említ a szöveg. Összefoglalásképpen úgy gondolom, hogy ez a tervezet nagyon jó alapot szolgáltat egy jövőbeni kompromisszumhoz és egy vég, végleges szövegváltozat kialakításához, amelyről majd az év során szavazunk a plenáris ülésen. Köszönöm szépen. Köszönöm Tőkés úr, majd a felszólalók listájának a végén visszatérek a kérdéseire, akkor válaszolok rájuk. Solc úr. Hát a hölgy is akár elkezdheti Lokbiller asszony. Rendben, hát akkor mégis én kezdem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a szövegtervezetet. Úgy gondolom, ez most nem egyszerű feladat, és teljesen egy- egyetértek önnel abban, hogy most, ebben a pillanatban, amikor megpróbálunk az ENSZ közgyűlésre vonatkozólag jelentést készíteni, figyelembe kell vennünk azt a rendkívül komplex és veszélyes nemzetközi helyzetet, amelyben jelen pillanatban vagyunk, nem csak regionális, hanem globális szinten is egyre nagyobb a háború fenyegetése. Éppen azért azt gondolom, hogy ezeket a kihívásokat össze kell kapcsolnunk az ENSZ fő feladataival is, vagy fő célkitűzésével, amely az, hogy 2030-ig el akarjuk érni, meg akarjuk valósítani a fejlesztés politikai agendát, menetrendet. 12 évünk maradt arra, hogy a 2030-as menetrend 17 célkitűzését elérjük. Ez azonban lehetőséget is ad arra, hogy az Európai Unió meghatározza, milyen irányban szeretne haladni, hogyan kíván aktívan hozzájárulni a célok eléréséhez. Ami a békét és biztonságot illeti, teljesen egyetértek a jelentéstevővel, igaz ez az ENSZ reformra is, a nők, a béke és a biztonság szövegrészre is ugyanez igaz. A konfliktus kezelést és a mediációt kell összekapcsolni egymással, ezek az alapvető eszközei egyébként az ENSZ-nek is. Sokkal többet kell tennünk a lefegyverzésért, valamint az emberi jogok védelméért, valamint a demokrácia és a jogállamiság előmozdításáért, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy mik a lehetőségeink és mik a kötelezettségeink a ügy és a migráció globális paktumának létrehozása kapcsán. Nyilvánvalóan az Európai Unió is felkíván lépni a menekültügy és a migráció területén. Éghajlatvédelem, éghajlati diplomácia, éghajlati menekültek. Szeretném hozzáfűzni, hogy figyelembe vettük azt is, hogy talán a gazdaságfejlesztésre is ki kellene térnünk a jelentésben, és az ENSZ azon képességére, hogy valamiféle önálló hosszantartó gazdasági fejlesztésre vonatkozó hozzájárulást is megvalósítson a multilaterális együttműködés nemzetközi keretein belül, és hogy az eszközeit sokkal jobban latba vesse ezen a téren. Szeretnénk szorosan együttműködni a jelentéstevővel, hogy a jelentést közösen még jobbá tegyük. Nagyon örülünk annak, hogy együttműködhetünk önnel az által említett területeken, és én remélem, hogy sikerül időben lezárnunk a munkát, és kedvezően is. Köszönöm, köszönöm szépen, Béler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm jelentéstevő úr. Mi is azt gondoljuk, hogy ez egy kiváló jelentés, és kiemeli a legfőbb témákat, kiemeli azokat a témákat, amelyekre külön hangsúlyt kell fektetnünk az ENSZ következő közgyűlésén. Örülök, hogy a szöveg kitér arra, hogy milyen fenyegetettségnek van kitéve a multilateralizmus manapság, és hangsúlyozunk kellene az elköteleződésünket a multilateralizmus mellett. Hangsúlyozni szeretném azt is, mennyire fontos, hogy az Európai Unió az ENSZ-ben egységesen lépjen fel, egy hangon szólaljon meg. Az elmúlt években sajnos a tagállamok nem voltak igazán egységesek, ez pedig gyengítette az Európai Uniót az ENSZ keretein belül. Módosításokat szeretnénk benyújtani az emberi jogokkal kapcsolatosan is, szeretnénk hangsúlyozni azok szerepét, mint az ENSZ karta harmadik pillérét. A Dán Emberi Jogi Intézet nemrégiben arra megállapításra jutott, hogy a fenntartható fejlesztési célok 90%-a nagy mértékben függ az emberi jogok előmozdulásától, ez is mutatja, mennyire fontos, hogy az ENSZ rendszer közepébe, középpontjába helyezzük az emberi jogokat. Javasolnánk továbbá, hogy szerepeljen a szövegben egy alfejezet a fenntartható fejlődésről, hiszen ez egy nagyon fontos terület, és reménykedünk abban, ezt mondta Soltán is, hogy sikerül megerősíteni a vállalásainkat a 2030-as menetrendben. Módosítót nyújtunk majd be a béke és biztonság kezdeményezés kapcsán is. Az ENSZ új kezdeményezést indított útjára azzal a célral, hogy a fiatalokat bevonjuk a béke, békéltetésbe, a béke fenntartásba és egy további módosítót szeretnénk benyújtani a az emberi jogi kezdeményezéssel kapcsolatosan is. Ennek a kezdeményezésnek nagyon örülünk, és támogatni kívánjuk azt a módosítónk révén. Végezetül, ami az ENSZ biztonsági tanácsát életé, mi is szeretnénk felhívni itt a figyelmet a különböző régiók fontosságára, ahol az ENSZ-nek e, békéltető, békefenntartó szerep jut. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani, és várom a további együttműködést. Köszönöm szépen. Thank you. And, uh... Pontosan ezt akartam én is mondani, ez egy kiváló véleménytervezet, és folytatván azt, amit a jelentés maga is állít az ENSZ biztonsági tanácsával kapcsolatban, és ön is elmondta ezt a bevezetőben, világos, hogy szükséges a reform, hogyha azt akarjuk, hogy a biztonsági tanács hatékonyan működjön és megfeleljen a kihívásoknak. Üdvözlöm a nőknek szánt szerepet, a szöveg által nőknek szánt szerepet a újra helyreállításban. Lesz néhány módosítom valószínűleg azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne hosszabb távon hatást gyakorolni, és fenntarthatóbbá tenni azokat a béke folyamatokat, ahol egyébként a nőknek különös a kitettsége és szerepe. Ami a fegyverkorlátozási bekezdést illeti, a Egyesült Királyság és szíriai, beli és szíriai események tükrében sajnos a vegyi fegyverekre külön ki kell térni. Aktualitás a dolog mindmáig, sajnos, és ezt mindenképpen be kell venni a szövegbe. És a korábbi vita alapján magamnak is kérdés, hogy a JCPA-ről legyen ez szó a szövegben, ez, erről mindenképpen el kell gondolkodni. Végül pedig támogatom azt, amit itt mások is mondtak, az AB pontban szerepel ez, hogy legyen vita a klímamenekültek ügyéről és a klímamenekültek kifejezés korszerű jogi újradefiniálásáról. Ezt mindenképpen el kell érni. Köszönöm. Most akkor az előadót szólítom, aki én vagyok. Köszönöm szépen ezt a sok pozitív megjegyzést, amelyet önök megfogalmaztak, és annak ellenére, hogy sok mindenről nem szól a jelentés, és ezt szóvá is tették, azért mégis dicsérik azt. Ahogy talán tudják is, többségileg, nagyon korlátozott a terjedelem. Ez volt az első oka annak, hogy miért nem beszélek bizonyos dolgokról. Háromszor ilyen hosszú szöveget is írtam volna szívem szerint, de ö, azért sikerült úgy ezzel, ebben a harmadanyi szövegbe is bele nyomni mindenkinek a fenntartását, véleményét. Viszont ugye vannak listák, ahol ö, szerepelt eredetileg négy-öt ország, és akkor joga kérdezhette valaki, hogy miért nem szerepel az ötödik vagy hatodik ország, inkább ezeket kivettük eleve, hogy ne legyen erről vita. Mindenki azt ért majd az általánosabb szöveg alatt, amit akar, és azon országokat helyettesíti be, amelyeket maga fontosnak lát. Egy biztos, hogy a terrorizmus elleni harcot világosan prioritásként kezeljük, nem lehetett itt sem minden részlete kitérni. És Moody asszony is mondta, hogy a béke folyamat vonatkozásában sok megfontolandónk van. Én egyet is értek, hogy a JCPOA kapcsán is újra kell gondolni a dolgot, és látható volt, hogy sok nő dolgozott a megállapodás megfogalmazásán, és sok, a nőket jobban érinti a probléma, mint a férfiakat. Tehát ennek van egy ilyen vonulata is, és köszönöm, hogy ön ezt meg is fogalmazta, és akár hát jobban ki is emelhetjük ezt az aspektust, ha kívánja. Köszönöm ezt az élénk vitát. Ne felejtsék, hogy a módosítók benyújtási határideje április 25-e. Mi jön most? Az ülésünket zárt ajtók mögött folytatjuk, bár azt hiszem, hogy túl nagy különbség a létszám tekintetében emiatt nem lesz látható. And to be present, and all others to please leave kérem, hogy csak az érintett európai parlamenti képviselők maradjanak a teremben, akiknek ehhez joga van.